Öné a szó, Polcsák úr. Köszönöm, elnök asszony. A mai szavazási eredmény megmutatta, hogy az Európai Parlament képviselőjének többsége a demokratikus szabályok helyett inkább izolálja magát. Azt láttuk, hogy egy német bírósági ítéletet számos képviselő figyelmen kívül hagy, amely döntés pedig a német polgárok beleszólását tette volna lehetővé. Ezért milliók fognak tartózkodni a szavazástól, és tovább fog nőni az EU szkepticizmus. Jó Leinen a parlament destabilizációjáról beszél, ugyanakkor Németország a 751 képviselőből ezt a 7 képviselőt nem lehet úgy beállítani, hogy mi de stabilizálnánk a parlament működését. Ez abszolút antidemokratikus az NPD párt. Mindenképpen ez ellen fel fog lépni a minden lehetséges jogi eszközzel. Köszönöm képviselő úr, nem ez volt az eredeti tervem, hogy az Európai Unió választási jogszabályainak a reformjával kezdjem de az élet gy hozta e késői órában úgyhogy most pospil képviselő úrnak adok szót adnék szót de nem látom a teremben korwin mikke képviselő úrnak adok szót. pani przewodniczącej. E, ja głosowałem przeciwko sprawozdaniu będę głosował przeciwko tym. köszönöm szépen elnök asszony! Én a reform ellen vagyok, szeretnék emlékeztetni arra, hogy Németországban az első világháború előtt mindegyik tartományban más és más választási rendszer uralkodott, Adolf Hitler visszaélt ezzel a helyzettel, illetve felhasználta a maga javára, egységesítette ezeket a rendszereket. Hát így néz ez ki Európában, és itt is, eh, egyszer, eh, itt is egységesíteni akarjuk a választási eh, rendszert. szolgálatnál egy autót is talál. Anderson képviselő úr következik. Talman. Det finns ett missnöje här i parlamentet över att ledamöterna är valda från sina egna medlemsländer. Från sina... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a képviselők a saját polgáraik felé tartoznak elszámolással. Fontosnak tartom azt, hogy ne mesterséges EU-s pártok jöjjenek létre. A jelenlegi javaslat sok olyan lépést tartalmaz, mint amilyenek például a transnacionális listák, az a javaslat, hogy az EU-s az európai pártok a szimbólumaikat szerepeltethessék a szavazó cédulán. Ezeket nem tartom jónak. Gyakorlatilag ezzel a polgárok és a demokrácia közötti távolságot növeljük, alássuk a demokráciát. Én ellene szavaztam a jelentésnek, és remélem, hogy a végül egy jó javaslat kerül majd megvalósításra.

paní předsedající já se vyjádřím k reformě volebního práva. köszönöm szépen szeretnék az európai választási rendszerrel kapcsolatos reformmal elmondani néhány gondolatot de szeretném jelezni azt is hogy az a légiforgalmi csomaggal kapcsolatosan is szerettem volna szavazatmagyarázatot leadni de ez sajnos nem sikerült. Ami az európai választásokat illeti, szeretném elmondani, hogy Hübner asszony és Leinen úr jelentését támogattam. Meg vagyok győződve róla, hogy az idők változnak, lépést kell tartani a változásokkal. Egy-egy rendelkezéssel nem értek egyet. Nagyon különbözőképpen lehet közelíteni ahhoz, hogy a nemek közötti egyenlőséget például hogyan kell megvalósítani konkrét lépések révén, de látok nagyon pozitív változásokat is az új javaslatban. Köszönöm. A helyet, mert valóban úgy történt, ahogy ön mondja, szeretne a jövőbeli légiközlekedési csomag témában is hozzászólni, és most megadom ehhez a lehetőséget mint a legkitartóbb képviselőnek a ma este folyamán. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy a légiforgalmi csomaggal kapcsolatosan is elmondhatom a véleményemet. A szöveget támogattam a szavazatommal azért is többek között, mert néhány éven belül az európai légi közlekedési vállalkozások nagyon sok munkahelyet megszüntettek, ez egy rendkívül fontos jelzés, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Emellett nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a versenyképesség növelésére összpontosítsunk ebben az ágazatban, ez benne is foglaltatik a jelentésben. Ugyanakkor fontosnak tartom azt is, hogy a szükségtelen terheket megtüntessük, nem szabad természetesen a biztonság csökkentését célul kitűzni, illetve nem szabad elfogadni, hogy a biztonság csökkentsen, csökkenjen, de a bürokráciát a lehetőségekhez mérten csökkenteni kell. Köszönöm. Percet maradjanak. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a jelenülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején terjesztik a parlament elé jóváhagyás céljából, amennyiben nincs ellenvetés, akkor a mai ülésen elfogadott állásfoglalásokat továbbtom az állásfoglalásokban megnevezett személyeknek és szerveknek önöket pedig arról